Innasszonynak és mindenki másnak, aki aláírta ezt a nyilatkozatot. December 17-én a plenárison Megalszki ö, úr ö, mentességével kapcsolatban került ö, kérés a plenáris elé. A március 15-én a jogi bizottság elnöke levelet írt, és 2009. április 29-én állásfoglalás született a ö, lengyel képviselők mentességéről kapcsolatban. En, ezek alapján ez elfogadhatatlan, mint kérés. Az ALDE azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy Cornelius ö, képviselőt ö, Cornelis van Balen képviselőt nevezzék ki az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokkal vonatkozó delegációba,